Uh, Kedves kollégák, én azt gondolom, hogy elkezdjük az ülést, mert negyed órája várunk már a kollégákra, tíz perce. Mindenkit üdvözlök, és tájékoztatni szeretném Önöket már most a kezdetektől, hogy az interneten is lehet követni az ülésünket, valamint azt is szeretném elmondani, hogyha az Andreas Mavroyannis európai ügyekért felelős miniszterhelyettessel a tárgyalásokra, az eszmecserére korábban ö, ö, sor kerül, és azt ö, hamarabb elvégezzük, akkor azután rögtön elkezdünk tárgyalni a háromoldalú tárgyalások eredményéről. Ez az apró kis megjegyzés lenne csak a napirenddel kapcsolatban megjegyzésem. Tudjuk, hogy az időkeret minden alkalommal az egyes napirendi pontokra vonatkozólag módosulhat, csak indikatív jellegű, és hát lehet, hogy egy picit korábban is átléphetünk egyik napirendről a másik napirendre. Magam elnök közleményei alatt nem szeretnék semmilyen újdonsággal szolgálni, úgyhogy azonnal azt javaslom, hogy a második eszmecserénkre sor kerülhessen az európai ügyekért felelős ciprusi miniszter úrral. Ő a tanács soros elnökségét képviseli ma körünkben. Andreas Mavrojánis úrról van szó, és ö, szeretnénk a mérlegét hallani arról, hogy a ciprusi elnökség hogyan dolgozott az elmúlt fél évben, és egy eszmecserét is szeretnénk vele tartani, úgyhogy miniszter úr, önnek azonnal megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt uh, hölgyeim és uraim, tisztelt európai képviselők. Amikor legutóbb találkoztunk itt a e szakbizottságban, az ugye hat hónappal ezelőtt volt, és el szeretném mondani, hogy akkor is és most is itt most nem egyszerűen csak szeretnék kedveskedni dicsérő szavakkal, de olyan sajátos, olyan termékeny volt az együttműködés az önök szakbizottságával, hogy meggyőződésem, hogy ö, ö, kiváló együttműködésünket, az elmúlt hat hónapos együttműködésünket örökre megőrizzük szívünkben. Szeretnék most beszámolni önöknek arról, hogy a soros elnökség boldog, amikor ö, ö, ma lezárhatja lassan a hat hónapos időszakát az elnökségnek. Már egy kicsit karácsonyi hangulatban vagyok, én is vagyunk minnyáján, de nagyon fontos volt számunkra, hogy itt ma egy újabb eszmecserét az elnökségünk lezárása előtt lefolytathassunk önökkel. Nagyon örülök, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy most itt másodszor lehetek önök előtt, és röviden szeretném azon előrehaladásokról a mérleget megvonni önök előtt, amelyet a soros elnökség az elmúlt fél évben elért. Először is hadd mondjam el, mennyire nagyra érdeke, értékeljük az Európai Parlamenttel és szakbizottságaival együtt töltött munkát, jelentős hozzájárulásokat, nagyszerű előre haladó munkát a tanács, a parlament között amikor a, rendeleti, a rendelet keretet a 2014-2020-as időszakra meghatározzuk. Kiváló munkát végeztünk a parlament szakbizottságaival és az önök szakbizottságával különösen, így jelentősen hozzájárultak önök is a sikeréhez az elnökség munkájának az együttdöntési eljárásos dossziékban. Ami a ciprusi elnökség gazdasági programot illeti, ahogy júliusban is már bemutattam azt, mi a következő generációk jobb Európájáért kívántunk dolgozni. A stratégiai keretben relevánsabbá kívántuk az EU-t tenni a polgárai számára, hatékonyabb az uniót a fenntartható növekedésben és munkahelyteremtésben, és szeretnénk a szolidaritást, társadalmi kohéziót előrevinni, és különösen az ifjúság munkanélküliség szegénysége elleni küzdelmet kívántok zászlónkra tűzni. Ezek voltak kulcsfontosságú prioritásaink, ami a specifikus feladatokat illeti a 2012 második fél évében. Emlékezni szeretnék arra, hogy mennyire jelentős volt a ciprusi elnökség számára, hogy a több éves pénzügyi keret tárgyalásait, kezelését sikerre vigye. Ez az egyik kulcsfontosságú célja az elnökségnek ugyanis, hogy előre vigyük a hatékonyabb és fenntartható Európát. Az Európai Parlament időközi jelentésében a ciprusi elnökség október 29-én egy második alkalommal átírt tárgyalási dobozt mutatott be, amelyben reflektálni kívántuk a, a tagállamok különböző álláspontjait, és egyfajta ö, ö, nemzeti ö, érdekegyeztetést kívántunk a tagállamok között megvalósítani az Európai Parlamentnek hála És November elején az Európai Tanács elnöke vel együtt az MFF tárgyalásait megkezdtük, bilaterális konzultációkra is sor került a tagállamokkal és Horvátország Magyarországgal is, a tanács vezetésével. Van Rompuy elnök úr is elmondta, hogy mennyire fontos az egyensúly megtalálása e tárgyalásban és a ciprusi elnökség is javaslatokkal állt el. Úgy gondoljuk, hogy a e tárgyalások során a sikerhez igen közel állunk már, és elkötelezettek vagyunk arra, hogy 2013-ban megállapodásra jussunk az MFF-fel kapcsolatban, előre kívánunk lépni a közös politikák szintjén, az MFF szintjén, különösen a kohéziós politika, a közös halászati politika, valamint a Horizont 2020 tekintetében. Az elnökség továbbra is intenzíven dolgozott a tanácssal és az Európai Parlamenttel az olyan tárgyalások keretében, amely a közös politikák és jogalkotási szövegek megalkotását illeti, hogy az ágazati jogalkotás is megtörténhessen a különböző releváns politikák és programok területén. A kohéziós politika alapvető szerepet tölt be e folyamatban. Júliusban is elmondtam, mennyire nagy fontossággal bír e kohéziós politika az elnökség közösség számára, és szeretnénk egyszerűsíteni, hogy időben megfelelő jogalkotási csomag elfogadására kerülhessen a 2014-20-as időszak programozásában. Ezt megismételtük eh, eh, a Nikóziai szeptemberi találkozónk során is, amikor a regi delegáció eh, ciprusi látogatása során találkoztunk. A ciprusi elnökség júliusban intenzív programba kezdett a tanácsban, hogy minden függőben lévő jogalkotási anyag szintjén a 2012-es programját betölthesse, kivéve az MFF tárgyalásokat. Az első eredményekre már októberben sort került, ott kompromisszumos szöveget sikerült hét tematikus blokk esetében a rendelkezésnél az, az által általános ügyek tanács elé vinnünk, és ott sikerült a megalapodást megtalálni, ami a területi fejlesztés, az európai területi együttműködést, a rendszerek irányítását, ellenőrzését, tájékoztatás és kommunikációt, a mutatókat, a pénzügyi területeket, az MFF-et illeti. Nos, más technikai kérdésekben is a jogalkotásban sikerült megoldást találnunk. A második részleges általános megközelítés a közös, az általános ügyek tanácsában novemberben került kialakításra, ahol a pénzügyi menedzsmenttel foglalkoztunk, ez egy igen fontos aspektus, és a közös stratégiai keret mellékletében fogalmaztuk meg mindezt. Aztán, ami a közös rendelkezésekről szóló rendeletet illeti, ott kompromisszumos szöveget sikerült szeptemberben legalábbis javaslat szintjén megfogalmazni, és itt kívánunk egyfajta mellékletként a közös, rendelkezési, eh, közös rendelkezéseket megfogalmazó eh, rendelet mellékleteként KSK megfogalmaztuk tehát. Júliusban és eh, beszéltünk már erről az önök grémiuma előtt az önök szakbizottságával párbeszédet folytattunk e kérdésekről a háromoldalú tárgyalások során, a trilógus során, és ez igen fontos volt. Novemberben kezdtük meg a munkát a specifikus rendeletekről. Közös mm, megállapodásra törekedtünk, hiszen szükséges volt a programokról valóban időben tárgyalásokat kezdeni, annak érdekében, hogy az új generációját a kohéziós program programoknak sikerüljön a régiókban is meg, megjelentetni. Az Európai Parlament szakbizottság előtt szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra értékelem a nagyszerű együttműködést az önök tisztelt házával, és ennek hála a tárgyalások előre haladhattak a ciprusi elnökség a tanács grémiuma előtt. Számosan beszámolt az öt tárgyalási csapat munkájáról, a közös rendelkezésekről, a az alapspecifikus rendelkezésekről. Különösen december 17-i 9 háromoldalú tárgyalásra került sor a közös rendelkezések szorszóró rendeletről, két trilógusra az ERFA-ról, Három alkalommal találkoztunk háromoldalú tárgyalások során az európai területű együttműködésről, egyszer a kóvizős alapról tárgyaltunk, hatszor pedig az ESZÁ-ról. A ciprusi elnökség a stratégiai programozási blokkról, amint lehet szeretné lezárni a tárgyalásokat, a jogbiztonságot szolgálva ajánlásokkal, programokkal hiszek abban, hogy alapvető alapja van annak, hogy a társjogalkotók valóban előzetes megállapodásra juthassanak, ahogy a legutóbbi háromoldalú tárgyalások során a múlt héten is elmondhattuk ezt. Külön köszönetet szeretnék mondani a parlament eh, tagjainak és a tárgyalási eh, csapatok tagjainak. Az elnökség igen nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az előkészítése, a tárgyalások és megfelelően zajlan, történjenek a négy oszlopos táblázat alapján a tárgyalások során. A stratégiai programozásról eszmét cseréltünk, a közös rendelkezési rendeletről, az európai területi együttműködésről, annak érdekében, hogy közösen találjunk megoldásokat mindkét intézmény számára kielégítő módon. December 19-én a Koreper majd az elnökségnek szükséges mandátumot ad annak érdekében, hogy a két intézmény között az előzetes megállapodása sor kell Az elnökség szintén a koreper elé tárja majd azon előrehaladási jelentését, amelyben a háromoldalú tárgyalásokról számol be az elnökség. Azt is el szeretném mondani, hogy ami az ESA rendeletet illeti a tárgyalások az M szakbizottsággal már annyira előre haladtak, hogy az előzetes megállapodásra a két intézmény között a programozási kérdésekről majd sor kerülhet. A tagállamok, a régiók számára jogi biztonságot kívánunk biztosítani, és az előzetes megállapodás majd erőteljes üzenetet közvetít az európai állampolgárok számára, mely szerint az Unió valóban megfelelő erőfeszítést, szükséges erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a régiók életét megkönnyítse, és hogy a válság közepette megfelelően figyelembe vegyék minden régió öm, öm, igényét. Végül pedig, ami a kohéziós politika dossziét illetét, szeretnék arra a releváns találkozó sorozatra ut- utalni, amely szeptemberben kezdődött csoporttalálkozókkal a területi és városfejlesztési ügyekben, novemberben pedig informális miniszteri találkozóra került sor a kohéziós politika témájában. Az elnökség különösen nagy erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a területi kohéziós kérdés mindenképpen megfelelő megoldásra találjon és továbbra is mindent megkívánunk annak érdekében tenni, hogy hozzájárjunk a régóta jól működő kormányközi együttműködésre. Ami a főigazgatói szintet illeti, kifejezetten kihangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos az elnökség számára a területi dimenziója a politikának. A főigazgatók mind a területi kohézió, mind pedig a kohéziós politika terén egyszerre kívánják előkészíteni az informális novemberi miniszteri tanács témáit, és valóban egy mainstreaming megközelítést kívánunk továbbra is érvényesíteni a területi kohézió területén, mind az, U, az unió, mind a nemzeti politikák terén, hiszen a a tárgyalásokból két fő következtetés is kikristályosodott. Az informális miniszteri találkozó novemberben ö, ö, siker volt, és különösen köszönetem szeretném Hübner asszony felé közvetíteni, hiszen kiváló, értékes hozzájárulással volt ő is jelen ezen a miniszteri találkozón. A 2014-20-as időszak kohéziós politikájának munkának reformjával és irányításával kapcsolatban. A munkaebéd során, amelyet a kohéziós politika EU szintjéről folytattunk le, egy e, rendszeres politikai vita mellett tettük le voksunkat, és a tanácsban is ez hozzájárulhat ahhoz, hogy javítsuk az irányítását a kohéziós politikának, és a jelentőségét és hatékonyságát is fokozhassuk. Az új európai szemeszter gazdasági kormányzását is így vihetjük sikerre. Az informális miniszteri találkozó során összefoglaltuk azon elnökségi következtetéseket, amelyeket a november 20-ai általános ügyek tanácsának napirendjére tűztünk. Végül, de nem utoljára, az elnökség az európai, az EGSB véleményét is örömmel fogadta a makroregionális stratégiáról a mediterrán övezetben. Az EGSB véleménye is igen pozitív volt, és a plenárison novemberben elfogadták. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony! Az elmúlt hat hónap munkaprogramjának mérlegét megvonva nagyon remélem, hogy a ciprusi elnökség valóban hozzájárulhatott az előrehaladás eléréséhez, és a közös munkánkat kívántuk mm, sikerre vinni. Köszönöm az együttműködését, kiváló együttműködését a szakbizottságoknak. Így válhatott csak valóra az előrehaladás, és nem kételkedem abban, hogy ugyanilyen ütemben sikerül majd az ír elnökséggel is továbbvinni a munkát, amely igencsak elkötelezett, hogy a dossziét lezárhassák. Nagyon köszönöm, és remélem, hogy minél hamarabb az MFF-ről is sikerül időben megállapodást találni a kohéziós politika jogalkotási csomagának továbbvitelével. Köszönöm tisztelt elnök asszony, köszönöm tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm munkájukat és támogatásukat. Thank you. Köszönjük szépen, miniszter úr! Szeretném Tavasz Kantadiniris úr is itt van körünkben, akik a trialógusokon részt vesznek, ők már nagyon jól ismerik a ciprusi urat. Úgy tudom, hogy a miniszter úr szívesen meghallgatja az önök észrevételeit és kérdéseit, hogyha vannak ilyenek, és úgy látom, hogy Lambert van Nisztelról képviselő úr már készen is áll arra, hogy kérdéseket tegyen fel röviden, mivel úgy gondolom, hogy a többi képviselők is bizonyára hozzá fognak szó. A, nem lesz ez a szeszmecsere annyira kemény, mint múlt héten a plenárison. Az együttműködés másik szempontját figyelembe véve az ön együttműködése, ez a szellem, amelyben ön dolgozott, ez mindenki számára a tanulási folyamat, a képviselők számára is, hogy együtt tudjunk működni a tanácssal, és ugye sor került a belső tárgyalásokra, a szavazásra, megszavaztuk a mandátumot, és aztán a másik fél, a tanács ugye egy hasonló folyamaton ment kereszt. De mégis ők azt gondolták, hogy majd a parlament lesz az, amely könnyen el az oldalakra, de nem így volt ez, is nehézkesek voltak a tárgyalások és legalábbis az általános rendelkezésekre vonatkozóan igazság szerint elmagyaráztuk egymásnak az álláspontokat, erre valóban szükség volt, hiszen itt a, a következő évek legfontosabb befektetési politikájáról beszélünk itt, és hát időt szántunk erre, és némi idő után egyre inkább megállapodás felé tudtunk evezni mindkét oldalról a tanács és a parlament, és ugye ugyanolyan jogalkotási erővel van felruházva, ezt néha bizony ki is kell mondani, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy itt igen, előrelépés történt, és igen, akár ebben az évben is elérhetjük ezt a részleges megállapodást, különösen a stratégiai tervezés kapcsán, és a tematikus koncentrációra már beszéltünk, illetve a közös rendelkezésekre szóló rendelet is ide sorolható, illetve a közös stratégiai keret, és, és a többi az egyes alapokra vonatkozó rendeletekre vonatkozóan, és azt mondhatjuk, hogy az elmúlt hónapokban komoly lendületet vettek a tárgyalások, de mégiscsak továbbra is igaz az, hogy tulajdonképpen mi élen járunk, ha most megnézzük a mezőgazdasági ágazatot, vagy a halászati ágazatot, akkor azt láthatjuk, hogy még szavazásra sem került a, a, a, a, a szociális alap esetében az EMP szabbizottság sem foglalkozott még ezzel, úgyhogy mi vagyunk valóban az úttörők, az élenjárók ebben az eszmecserében, és hát eh, nem is rossz az, hogyha kitapogatjuk azokat a módokat, hogy hogyan lehet az ilyenfajta tárgyalásokat vezetni. Én úgy gondolom, hogy ön jól végezte a feladatát. Néhány észrevételt hallottunk az általános helyzetről. Nyilvánvalóan ön azt mondta, hogy, hogy az MFF esetében már közel járunk a megállapodásra, de hát mégiscsak arról kell beszélünk, hogy kohéziós politikában példátlan költséglefaragásokról és forrás megvonásokról van szó. És, és hogyha arra van szó, hogy, hogy hogy ugye már nem térhetünk vissza az előző állapothoz a tavaszi tanácsi e, üléshez. ez, ez lehetetlen ehhez visszatérni. Vannak országok, amelyek vissza szeretnék térni az akkori állapothoz, és hát a jövőben az ő saját bevételeik ugye csökkenni fognak. Sajnos ez a helyzet, erről van most szó, de remélem, hogy további forrás megvonásokra nem kerül sor ezen a területen. Aztán a másik dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy még továbbra is tárgyalunk ugye a mandátumunkról, de a tanács nagyon nagy felelősséggel bír az MFF tárgyalási keretbe olyan pontokat, olyan sok mindent az adban, amivel mi nem igazán tudunk megbékélni, mert valójában itt, ezen a szinten, ezzel a szakbizottsággal kellene sok mindent megvitatni, és ez hiányzik még. És hadd zárjam hozzászásomat azzal, hogy elmondjam, nagyszerű munkát végzett a segítőtársaival, az úr segített elsősorban a tárgyások során, és nincs még túl késő ahhoz, hogy működőképes, jó kompromisszumokat dolgozunk ki azon fejezetek esetében, amelyeket még nem sikerült véglegesítenünk. Úgy gondolom, hogy a kohézus politika esetében a tárgyalásokat jövő év első negyedévében le tudjuk majd zárni az ír elnöksége, és ez a jó szellemiség, ezek a jó feltételek megvannak az, hogy elvégezzük ezt a feladatot, és, és lehet, hogy a regionális szakbizottság lesz az első, amely először plenárisra bocsáthatja a jelentését. Ennek vonatkozásában ez egy jó dolog. Parlament részéről ezek lennek az első megjegyzésem. Konstance Kréa kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tanultál. Nem akarom mindazt megismételni, amit Lambert elmondott. E, mindenhez csak csatlakozni tudnék. Talán két dolgot emelnék még ki. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy legalábbis az első csomag esetében, a stratégiai programozás esetében megállapodásra tudtunk jutni. Ez elsősorban hozzátartozik a tárgyalási csapat is, mert úgy gondolom, egy dolgot nagyon is világossá tettünk. A tárgyalási folyamat egész teljes mértékben átlátható volt. Ez nem egy olyan döntés volt, amelyet külön meghoztunk volna Lambeten, hanem ez egy olyan döntés volt, amelyet mindenki önkéntesen magától vállalt, és amikor elkezdtük a három oldal egyeztetéseket, akkor világos, világos volt számunkra, hogy az a mandátum, amelyben megállapodtunk, az egy, az egy valódi tárgyalási mandátum, ez nyilván nem azt jelenti, hogy a tárgyalások végén egy az egyben megkapjuk azt az eredményt, amelyet a mandátumban kitűztünk célként. Itt mindenképpen kompromisszumra kell törekednünk, de úgy gondolom, ez sikerült jól végeznünk ezt a feladatot, és jó eredményeket elér. És itt külön köszönet illeti a titkárságot és a kollégákat ott, a politikai tanácsadókat, mindenkit köszönet illet, aki segített abban, hogy ezt elérjük. Igen, valóban meglepetésként ért az, hogy bár tényszer szerint már egy éve arról beszélünk, hogy itt együttdöntési eljárásban kell itt ezekről az ügyekről határozni. Mégis a tagállamok és néha a bizottság is meglepettek azon, hogy mi komolyan élni kívánunk az együttdöntési jogkörünkkel. És azt gondolom, talán kilenc trialógus ülésre került sor az általános rendelkezések kapcsán, és az első három-négyben már sokkal előrébb tarthattunk volna, hogyha sikerült volna ebből kiindulni, hogy mi, mi közösen kompromisszumot szeretnénk elérni, és nem pedig arról volt lett volna szó az elején, hogy hát a tagállamok ezt akarják, kérjük, hogy a parlament ezt csatlakozzon. De ez a hozzáállás változott, és talán a legközelebbi alkalommal ez már egyszerűbb is lesz, hiszen a tagállamok majd tudni fogják azt, hogy hát nekik is el kell mozdulniuk, és engedményeket kell tenni, de végül is közösen sikerült eredményre jutnunk, ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy ez a tárgyalási dinamika hogyan is alakult folyamat során, és amit eh, e ponton még egyszer meg kell ismételni, és éppen ezért hála illeti az elnökséget azért, mert végre, végül sikerült megállapodásítunk. Tehát el kell mondani, hogy középpontba számunkra és a tagállamok és a bizottság számára is a, az kell, hogy álljon a középpontban, hogy, hogy a polgárok számára, a régiók számára megfelelő és jó kohéziós politikát akarunk, és hogyha az év végén azt tudjuk mondani, hogy valóban kiváló és politikai ügyek e, eredményeket sikerült elérnünk, akkor ez mindenki számára egy jó eredmény. Én igazából fáradt vagyok, és még el sem tudom mondani igazán mindenkinek boldogan, hogy mi mindent értünk el, mert hát az elmúlt hetek annyira stresszesek voltak, hogy még fel sem lélegezhettünk, de azt gondolom, hogy évvégére valóban eh, egy ilyen pozitív üzenetet tudunk mindenki számára eljutatni, és hát remélem, hogy az érintett régiókban ezzel valóban segíteni tudjuk az érintetteket abban, hogy előkészítsék az operatív programokat, és a jövőbeli kohéziós célkitűzések megvalósításában a megfelelő partnerek bevonásával nyilvánvalóan, illetve a megfelelő átlátható módon. Úgy gondolom, hogy ilyen nehéz időkben, amelyeket ugye most is átélünk, ez a legjobb amit kifelé közvetíteni tudunk, és hát remélem, hogy ezt így is látják, és így ebben a formában el is ismerik, hogy mi itt az uniós intézményekben nem csak bürokraták gyülekezete vagyunk, hanem valóban oda tesszük magunkat, és, és kiállunk a polgárok érdekei mellett, és megpróbáljuk őket támogatni azokban az ügyekben, ahol támogatást igényelnek. Éppen ezért fontos világosan kimondani azt is, hogy a jövőbeli tárgyalások számára, és remélem, hogy az ír elnökség valóban a ciprusi elnökség tözökelőmentesen át fogja venni az ügyeket, tehát hogy, hogy tempósan és, és átláthatóan szeretnénk majd a jövőben folytatni ezt a munkát, és talán a, követ, az első három-négy egyeztetés után örülünk, hogy sikerült lendületet venni, és reméljük, hogy hamar ezt le is tudjuk zárni. Amit Lambert elmondott a több éves pénzügyi kerete kapcsolatban, hát az nincs mit még hozzátenni. Itt fontos, hogy a közös politikában értelmes, észszerű struktúrát tudjunk kialakítani, de ennek csak akkor van értelme, hogyha ezt pénzügyileg is meg tudjuk támogatni, és ott még sokat tenni való és hát itt aggodalommal tekintek a jövőbe, és gondolok arra, hogy mi állhat még előttünk mi az, amivel szembe kell néznünk. Remélem, hogy a parlament megfelelőképpen tud majd reagálni, de egyenlőre még nem adtam fel reményt, hogy december 21-én edész nem ér el a világ vége, másrészt pedig az, abban is reménykedem, hogy a tagállamokkal sikerül észszerű megállapodásra jutnunk a több éves pénzügyi keret tekintetében, és akkor így majd zökkenőmentesen sor kerülhet a soros elnökségbeli váltásra, és hogy a jövőben is megfelelőképpen tudunk együttműködni. Köszönöm. François. Köszönöm szépen, François Alfonsi. Président, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lambert és Konstanz túl eltérően én a háromoldalú tárgyalásokban nem vagyok valóban érdekelt. Én arról szeretnék csak szólni röviden, hogy jelenleg egy új Európai Uniós eljárást dolgozunk ki, amelyet a, ez egy új esemény, amely számos innovációt rejt magában, komoly munka áll minden mögött és azt szeretném kiemelni, hogy a rendkívüli terheltségnek ellenére a soros ciprusi elnökség megfelelően végezte munkáját, sikere védte azt, hogy a makroregionális stratégiát is a tanács a zászlalára tűzze. Én a Regi Bizottságban ennek a stratégiának voltam témafelelőse a földközi tengeri régióban, és azt gondolom, hogy igen, kiváló az az eredmény, amit sikerült az elnökség alatt elérni. Comment now on... Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre, miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy örömmel teszem ezt. Köszönöm valamennyiüknek a konstruktív hozzászólásokat. Önök is elmondták, hogy új terepre léptünk, amikor a Lisszaboni szerződést kezdtük megvalósítani. Ez tényleg egy új eljárás, nincsenek korábbi tapasztalataink erről, először fordul elő, hogy a tagállamok, a hatóságok megtanulják, hogy az együtt döntés a normál jogalkotási eljárás. Valamennyien tanulunk, a nemzeti és regionális hatóságok is tanulási folyamaton mennek keresztül. Igaz tehát, hogy az elnökségi tisztelt betöltve, sok feszültségre, stresszre bukkantunk. Tulajdonképpen mindenki megpróbálta a saját kis területét védeni. Számunkra az volt nagyon fontos etikai szempontból, hogy elkerüljük az e, ilyen konfrontatív megközelítést. És kezdettől fogva azt mondtuk, hogy csak úgy tudunk előre lépni, hogyha együttműködünk mégpedig teljesen összhangban a szerződésekkel, tiszteletben tartva a másik intézmények hatásköreit és előjogait, Ebben az esetben a, ugye az Európai Parlament csak a közelmúltban kapta meg ezeket az új hatásköröket. Teljes transzparenciával a mindenki szemét tisztelet és emberi méltóságát tiszteletben tartva jártunk el. És újra és újra elmondtuk azt, hogy az emberek és az intézmények kell, hogy jó hiszeműen tárgyaljanak, egyeztessenek egymással hogyha valamit tenni tudtunk, ami ebben az irányban mutat, akkor annak már nagyon örülök. És nagyon örülök annak is, hogy úgy tűnik valamennyien elismerik eh, a mi ez irányba tett erőfeszítéseinket. Van Niszterói úrnak is igaza van, amikor eh, arról a problémáról beszél, ami egy valóságos probléma, és ez tényleg ez egy intézményi probléma. Olyan elemek, amelyek bekerültek a több éves pénzügyi keretbe, az MFF-be, eh, még nem kerültek megvitatásra az ágazati egyeztetések során. Ezekkel a kérdésekkel csak úgy tudtunk foglalkozni, hogy azt mondtuk, hogy ez nem feltételezi elő az együtt döntési eljárást, tulajdonképpen megfordítottuk az eljárást. Tehát az egyik ágazatban előre léptünk, és akkor ott az elért eredményeket beépítjük az MFF-be így kaptunk inputokat, ötleteket az Európai Parlament MFF-ért felelős szakbizottságaitól is, és a tanács oldalán ezeket az elemeket belefoglaltuk az MFF-be valahova, mert e, ezek az elemek szükségesek ahhoz, hogy megjöjjön az általános, e, megszülessen az általános megállapodás. Tehát egyezzünk meg, és e, kerüljenek be ezek az elemek. Ezt tartottuk a legjobb módszernek. Ez asszony hozzászólását és nagyon köszönöm. Valamennyien tudjuk, hogy ön milyen sokat tett, mennyit dolgozott. És azt is tudjuk, hogy ön tulajdonképpen az európai strukturális eh, és beruházási alap névnek a kiötlője, a keresztanyja, mondhatjuk így is és eh, sikerült önnek eh, újfajta dinamikát hozni a folyamatba, és egy valóban hatékony kohéziós politikát kialakítani. Amit Van Nistelrooy úr és ön is elmondott, az nagyon igaz. Valóban az MFF reál értékben csökkenni fog, ezt nem tudjuk megakadályozni. De ami minket illet, minden tőlünk terhetőt megtettünk azért, hogy védjük a kohéziós politikát, és amennyire lehet, bekorlátozzuk ezt a csökkentést. Nem akarok túl optimistának hangzani, de az én értelmezésemben nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, de ez a megálla, ehhez a megállapodáshoz arra lesz szükség, hogy növekedjenek a kohéziós célra fordított pénzek. Én ezt anticipálom, szerintem ez így lesz, ezt is remélem, hogy a e, következő hetek ezt az eredményt fogják hozni, tehát nem vagyok pessimista. Nafosis úrnak a következőt válaszolnám. Igen, azt hiszem igaza van önnek. Új eljárás folyik, valamennyiünknek lassan kell megtanulni, hogy ez jól hogyan tud működni. Ez csak három éves, tehát új folyamat, a Lisszaboni szerződéssel jött, most először tárgyaljuk ezzel az eljárással az MFF-et. Szerintem szép lassan belejövünk majd ebbe. Nagyon örülök hogy a makroregionális kezdeményezéssel kapcsolatban ő ilyen kiváló munkát végzett, és a mediterrán térség számára ez a makrogazdasági stratégia meg fog születni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, én is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Őszintén szólva, a folyamat eleje elég lassan indult be, de hála a tapasztaltabb kollégáinknak végül is jól alakultak az előkészületek, még a nyári szünet előtt le tudtuk zárni az előkészületeket, és összeállt a tárgyaló csapat. Én nem a frontvonalban küzdöttem, de részt vettem mind az öt trialógus megbeszélésem. És miután egy kicsit akadozva indult a folyamat, végül is remekül haladtak a dolgok, nagy előrelépés történt. Egy kérdésem is lenne önhöz, miniszter úr. Úgy gondolom, hogy elég hosszadalmas volt a kezdeti nehézkes indulás, amikor megpróbáltuk tulajdonképpen kitalálni, hogy meddig hajlandó elmenni a másik fél amikor majd az új elnökség munkába lép, az ír elnökség, nem lenne jó, ha ez megint így lenne. Tehát nem szabad most már időt vesztegetnünk hiszen nagyon fontos, hogy minél gyorsabban megszülessen az új jogrendelet, máskülönben a programok elveszthetik a finanszírozás egy részét. Az ír elnökség tapasztalataira szeretnénk majd hagyatkozni, hogy zökenőmentesen átadásra kerüljön a munka, és folytatódhasson a munka, és nagyon hosszadalmas, nagyon fárasztóak voltak a tárgyalások, köszönet illeti önt is. Yunus Emerzsi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, két megjegyzés sorral szeretnék előállni először is a közös stratégiai keretről, valamint az általános rendeletről szólnék. A ö, egységes baloldal nevében szeretném, frakcióm nevében megköszönni a soros elnökségnek a munkáját, a tanácsban végzett fontos szerepét, a kohéziós politika előrevitelét, és az önök munkájának hála úgy gondolom, hogy a javítani sikerült von Rompuy úr legutóbbi utolsó javaslatverziójának minőségét. A kohéziós politikát az Európai Parlament is zászlajára tűzte. Mi magunk nem vagyunk annyira derülátóak, mint amennyire lehetnénk, még akkor is, hogyha ki kell emelnünk, hogy voltak előrelépések, de a kohéziós politikára fordított pénzkeret csökken. És ez most van így először a történelemben. Sajnos csökken tehát a kohéziós politika pénzügyi kerete. Azt is elismerem, hogy az elnökség munkakörülményei különösen nehezek voltak a válság miatt, amely mindenhová begyűrűződött, másrészt pedig amiatt is, mert bizonyos tagállamok olyan álláspontot fogadtak el, ahol ugye a leggazdagabbak úgy döntöttek, hogy az Európai Tanácsban győzedelemre kívánják, kívánják vinni a nemzeti érdekeket, és nem az európai általános érdeket kívánják képviselni. Az Európai Parlament pedig az általános érdekeket képviseli. Az elnökség feladata tehát bizony nem volt egyszerű feladat, ezért szeretném kiemelni most is ezen a fórumon, hogy milyen minőségi munkát végzett az elnökség. Remélem továbbá, hogy az ír elnökség majd tovább viszi a stafétát, és ugyanebben a lendületben dolgozik tovább. Az elnökség a kohézió barátja marad majd továbbra is, támogatja azt, hogy a régiók, különösen pedig a legkevésbé fejlett régiók valóban a, a legnehezebb időket úgy élhessék át, hogy a kohéziós politikából is profitálhatnak, ami az általános rendeletet illeti. Magam is a tárgyalási csapat tagja vagyok, és mint a múltban, mint most sajátos a helyzetünk. Miért? mert a tárgyalásokat akkor kezdtük el, amikor a több éves pénzügyi keretről még nem igazán tudtunk. Ettől függetlenül viszont mi a tárgyalásokat blogban elkezdtük már, és a saját magunk számára kezdetekben kitűzött célt elértük, ez pedig az volt, hogy még december vége előtt lezárjuk az első brokról a tárgyalásokat. Ennyit szerettem volna elmondani frakcióm nevében. Köszönöm. Köszönöm. Johann Celler. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt hónap pok mérlegét egy kicsit kritikusabban látom, mint néhány előttem szóló. A Lisszaboni szerződés új. Jó, hát szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez már három éve hatályban van, december 1-én pont három éve lépett hatályba, és hosszú évekig tartottak az előkészületek, azt megelőzően is. Tehát a Lisszaboni szerződés tartalma azért nem lenne szabad, hogy annyira ismeretlen legyen, hogy a, az, hogy a parlament együtt döntési eljárásra jogosult a kohéziós politika területén, illetve a e, jelenlegi támogatási szakasz a 2007-2013 e, e, kapcsán is a pénzügyi keret, illetve a következő több éves pénzügyi keret kialakítása kapcsán is együtt döntési eljárást kell alkalmaznunk. Ez nem ismeretlen, nem lenne szabad, hogy az legyen. A ciprusi elnökség tett erőfeszítéseket, hogy előbbre lépjünk a tárgyalások során, de az eredmények, ami megítélésünk szerint eh, hát elég eh, kevéskének bizonyultak, ami nem az ön hibája, hiszen 26 partnerrel kellett tárgyalnia. A mi szakbizottságunk, ami a strukturális alapokra vonatkozó rendeletet illeti, nagyon gyorsan lépett. Már júliusban megszülettek a parlamentben a határozatok, tehát nagyon jó alapunk lett volna Eh, arra, hogy eh, tovább tárgyaljunk, a parlament tovább tárgyaljon. Elhangzott, hogy más területeken, bár mi szerettük, eh, szerettünk volna egységesen felépni, ez sajnos nem sikerült. A költségvetéssel kapcsolatos tervezetek körül még mindig zajlanak a viták, és már pedig meg kellene szülessenek a döntések. Én úgy látom, hogy még mindig sok a szent tehén hogyha a 2013-as költségvetéssel kapcsolatos tendenciát nézem, és hogy milyen tanácsi javaslatok születtek, most a mezőgazdaság, a halászat továbbra is szent tehén. És hogyha csökkenteni kell valahol, akkor aránytalanul érinti, sújtja ez a strukturális és a kohéziós politikát. És mindezt annak ellenére, hogy sokan vezető a tanácsban, akiket néhány hónap ezelőtt megkérdeztünk arról, hogy hát az európai költségvetésből ugye mm, a növekedést, az innovációt szeretnénk finanszírozni, akkor mindig a strukturális alapokra mutogattak. Hogyha most azt hangzik el, hogy még nincs túl késő kompromisszumokat kötni, jó, hát rendben van, de néhány nap múlva már 2013 lesz, ezzel ez a támogatási időszak lezárul, és azok, akiknek a struktúrális alapokra kell dolgozni, nagyon tanácstalanok. Sok helyen már az operatív programokkal kapcsolatos munkák elkezdődtek, illetve kellett volna, hogy kezdődjenek, de ez nem történhetett meg, mert mi itt technikai részletekkel foglalkozunk, miközben még a nagy keret bizonytalan, ismeretlen, hogy mi lesz és a strukturális alapok egész jövője attól függ, hogy mennyi pénzeszköz áll majd rendelkezésre. Hogyha nagy, nagy nagyságrendi csökkentések jönnek, akkor hát meg kell majd egyeznünk a részletekben és a következményekkel kapcsolatban, a csökkentés következményeivel kapcsolattal. Ami ez hozzám tartozó rendeletet illeti, én a területi együttműködésért vagyok felelős, ott nem sikerült trialógus egyeztetést lefolytatni, itt tulajdonképpen jogi keretekről kellene tárgyalnunk. Nagyon sok határmenti régió már ott áll a vártán, és nagy szükség lett volna arra, hogy ez a rendelet, ami nagymértékben függ az MFF-től, tető alá kerüljön. Ez nem sikerült, és már most tárgyalásokat folytatunk az ír elnökséggel. Remélem, hogy a következő fél évben sikerül itt is pontot tenni a dolog végére. Egyébként pedig remélem azt, hogy ön a tanácsban továbbra is ki fogja hangsúlyozni a strukturális és kohéziós politika fontosságát, az ön, ön a mi oldalunkon áll, és azért fog sikra szállni, hogy ez eh, az alkudozások során eh, ne eh, menjen veszendőbe teljesen. Mit 70 milliárdos csökkentésben gondolkozunk, és ugye vannak azok, akik 100 milliárdos csökkentést akarnak a költségvetésben, és most, ott, most fűf, vagy 5 milliárd ebből mennyit számít, tehát pont egy olyan időszakban, amikor sok-sok milliárdot adnak tagállamok költségvetésének a szanálására, vagy más célokra, szerintem aránytalan és érthetetlen érthetetlen ez, ez hogy most ilyen e, kis 5 milliárdon vitatkozgatnak, úgyhogy remélem, hogy meg lesz az áttörés a tanácsban, és a következő e, programozási időszakra vonatkozó egyezmény, megállapodás megszületik, és a kohéziós és strukturális politika megkapja azt a finanszírozást, amire az egyetlen növekedést segítő európai alapnak szüksége van. Köszönöm szépen, Jan Olbricht következik. Köszönöm szépen, miniszter úr! Nekem pozitív tapasztalataim vannak a trialógussal, úgyhogy a dolog az zajlik, folynak az egyeztetések kérdéseim lennének. Lehet, hogy ezek nem éppen politically correct kérdések, diplomáciai szempontból, vagy nem nagyon diplomatikus kérdések. Ön, mint a tanács tagja, hogyan ítéli meg a tagállamok álláspontját most 2012 eh, végén a kohéziós eh, politikával kapcsolatos álláspontra gondolok. Amikor egyeztette a triológusra kapcsolatban, nyilván tárgyalt a tagállamokkal és nagyon helyesen a ciprusi álláspontot sikerült elrejtegetni a hat hónap alatt. Most, amikor még visszatér jövőre tanács egyszerű tagjaként, akkor melyik csoporthoz csatlakozik? A kohézió barátaihoz, vagy a Better Spending csoporthoz? Elizabeth Schröter. Igen, ez egy nagyon jó kulcsszó volt, Jan. Igen, azt kell, hogy mondjam, a ciprusi elnökség valószínűleg az első olyan elnökség volt, amely megélte azt, hogy mit jelent a strukturális politikában az együttdöntési eljárás. Eddig a Berlin módszert alkalmazták a tagállamok, ugye jöttek a levelek, aztán mindenki megtehette azt, ami azokban állt, és ennyi. Valóban eltelt egy idő ideig, amíg a tanács ezt megértette, és most aztán felgyorsultak az események, és kevés az idő. Az utolsó hónap azért sikeres volt sok szempontból is. Megszület megszülettek a tárgyalási alapok, és a tárgyalási mód is jobb volt, mint azt megelőzően. Ez nagyon fontos, hiszen elismertek minket, mint egyenrangú tárgyaló felet. Egy dolog világos. Mi egy transzparens, átlátható, és valóban hatékony, strukturális politikát akarunk. Kihangsúlyozom a transzparens szót is, hiszen ha van lehetősége, hogy ezt még egyszer elmondja a tagállamoknak, az nagyon jó lenne. Ragaszkodunk ehhez. Természetesen nehéz azt gondolni, hogy minden mehet úgy tovább, mint korábban. Talán ez a legnagyobb nehézség a soros elnökségnek milyen az volt a problémája, hogy közvetíteni kellett olyan tagállamok között, akik azt hitték, hogy azt gondolták, hogy minden mehet tovább, mint régen, és illetve a parlament között, amelynek az volt a vélemény, hogy nem mehetnek a dolgok úgy tovább, mint korábban. Az utolsó napokban is még eh, így kellett közvetítenie e két tábor között, és szerintem a tanácsban erre nem volt senki felkészülve. Ez az én kritikám. Nem önnek szól ez az elnökségnek, hanem a tanács egészének tárgyalá, jó tárgyalókra van szükség. Ugye itt van a capacity building, azt mondjuk, hogy erre pénz kell. Ez az üzenet, amit talán az ír elnökségnek is tovább kellene, hogy adjon. Hiszen nem lehet úgy vagy csak úgy lehet így gyorsan előre lépni, hogy ha nem alakul ki szűk keresztmetszet a tanácsban a tárgyalások során, hanem folyamatos az előre haladás ezeket a tapasztalatokat kellene, hogy továbbadja a következő soros elnökségnek. Itt ez egy nagyon nagy projektről van szó. A következő dolog az MFF eh, és az ezzel kapcsolatos érdemi tárgyalások. Nekem gondot jelent az, hogy az MFF-fel kapcsolatban megint a Berlin módszert alkalmazzuk. Egyáltalán el se tudom képzelni, hogy az MFF-fel kapcsolatban hogyan lehet eredményt elérni, hogyha eh, megint csak Berlinben lyukadunk ki. Én még nagyon jól emlékszem, amikor ez megtörtént hogy azután elkészült ez a borzasztó hosszú lista, megint egy ilyen eredményt akarunk az MFF-nél, mert ez lesz, hogyha nem tudjuk lezárni a nagy rendelettel kapcsolatban a tárgyalásokat, és ezeket már nem lehet integrálni a szövegbe. Akkor áthúzódnak a dolgok a keret rendeletből átmenne az MFF-be, az egész a berlini módszer szerint, és akkor a döntő fontosságú bekezdések nem készülnek el, mert már nem lehet felvenni ezeket egy előkészített koherens dokumentummal, túl késő lesz ehhez. Ezért az utolsó üléseken a stáb, aki majd átadja a munkát, tegye világosá, hogy ez így nem megy, hogy így dolgozzunk, legalábbis nem azokkal a plusz pontokkal kapcsolatban, amikről szintén folynak a tárgyalások. Vannak olyan pontok, ahol megy ez, de más pontokkal kapcsolatban nem. Itt a százalékos arányok, a konkrét egyedi szabályozás, ilyen pontok, és a híres berlini módszer itt nem megy. El se tudom képzelni, hogy hogyan sikerül ezekről majd így tárgyalni. A parlament koherens politikát akar itt, hiszen ez jelenti az előrelépés. Viktor Bosszináru. Miniszter úr, nem szeretnék további megjegyzésekkel élni. Szeretnék köszönetet mondani a nagyon méltányos háromoldalú tárgyalásokon végzett munkájáért. Másrészt köszönöm szépen, hogy igen, decensen pozitívan állt hozzá a az Európai Parlament társjogalkotói szerepéhez, és szeretném, hogy a jövőben is így végezzük majd a soros elnökségekkel a munkát. Végül pedig igen fontos stafétát ad majd át a következő ír elnökség számára is, az együttműködés terén, a regivel való együttműködésben fontos, hogy az ír soros elnökség is ilyen kompromisszumos szellemben dolgozunk velünk, mint ahogyan azt a ciprus elnökség tette. Derek Vogn, tessék, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is, elnök úr, miniszter úr, köszönöm, hogy a nem költségvetési tárgyaláson is közénk látogat, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban csak így találkoztunk. Valóban a soros MFF-re koncentráltunk, de a 12-es, 13-as költségvetést sem szabad elfelejtenünk, mert ugye a 2014-es, 20-as időszak előtt 2013-at érünk majd, és a következő több éves pénzügyi keret előtt a jövő évre is koncentrálnunk kell nem egyszerű megállapodásra jutni. A 2012-es módosított költségvetésről, sem a 2013-asról. Jól dolgozott ott az elnökség, 9 milliárdos hiány van itt még 2013-ban, 3 milliárd hiányzik, október végétől 6 milliárd pedig úgy tűnik év végéig hiányzik még a, a költségvetésből. Úgyhogy ezek olyan hiányok, amelyeket a kohéziós politika is meg fog érezni jövő évre is. A kohéziós politika valahol minden hiányt nagyon erőteljesen megérez, néhány hét van még hátra az évből, és szeretném, hogyha el tudnám mondani, hogy mire számíthatunk tagállami szinten. A tagállamok elfogadják azt, hogy az EU költségvetésből idén hiányzik majd a lokáció, és mi lesz jövőre. Végül pedig a tagállamunk várják a hatásokat az egyes államokban. Milyen hatásai lesznek az ilyen hiányoknak jövőre a kohéziós politika kasszájában? Hiszen a költségvetésnek ennek megfelelőnek kell lennie, ha nem, akkor problémás lesz ez a helyzet. A jogi kötelezettség, elkötelezettség nem valósulhat meg, hogyha ilyen hiányosságokat kell előre beterveznünk. Milyen hatásai lesznek mindennek a tagállamnak? Görög képviselőnk Angurakis és Jorgos Tebrekakis fogják megkapni a szót. Tessék! Köszönöm szépen. Καταρχήν να σας ευχηθώ ότι καλύτερο κύριε Υπουργέ και καλές γιορτές. Tulajdonképpen görögül készítettem elő a mondandómat, ezért görögül beszélek. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött, és az ünnepek előtt még beszélget velünk. Szeretném elmondani, hogy több ezer munkavállaló, helyi önkormányzatok tiltakoznak Görögországban, féltik a munkahelyüket. Sok embert elbocsájtottak már, ez nagyon nagy probléma, és ez világosan mutatja, hogy hát hova jutottunk. Ellentétben más tisztelt képviselő társaimmal, akik előttem szóltak, én azt gondolom, hogy a tanácsban meglévő problémák tulajdonképpen nem a tanács és a parlament közötti tárgyalások problémái voltak, hanem az, hogy sok a konkurencia, rivalitás, rivalizálás a tagállamok között, és tulajdonképpen ez okozta a válságot, és ez a válság mélyülni fog a következő években, és ezek a konfrontációk is el fognak mélyülni. Szerintem itt nem better spendingről van szó, hanem arról, hogy nem jobban, hanem kevesebbet akarunk költeni, holott válság van. Miniszter úr, hogyha jól értettem önt, nem akarom bírálni az önök elnökségét, de ha jól értettem, mert azt mondta, hogy az európai szemeszter és a megerősített együttműködés kapcsán felülvizsgálatra lenne szükség? Lehet, hogy nem jól értettem, amit ön mondott, hogy a politikai kohéziót kellene átértékelni. Ez azt jelenteni, hogy erőteljesebb governance, és ez újabb csökkentéseket jelentene, hiszen ezt már ismerjük, ismertek a feltételek is, de kérem, hogy erről mondjam még többet. És végezetül még annyit talán, hogy itt a viták során elhangzottak különböző összegek, persze ezek is fontosak, és nincsen kételjünk ezekkel az összegekkel kapcsolatban, de azt is tudjuk, hogy ezek igazából nem, semmit nem mondanak arról, hogy mennyi pénz kap jut el végül is a munkavállalókhoz a válság mélyül, az oktatás minősége nagyon fontos, illetve az, hogy milyen legyen az életminőség a városokban, a vidéken. Ezek a pénzösszegek végül is csak a monopolkapitalistákhoz jutnak, és ezek a pénzek igazából is nem erősítik a kohéziót, nem, sőt, a szakadék tovább fog mélyülni, és egyre élesednek a szociális problémák Európában. Egyébként minden jót kívánok ennek és a ciprusi népnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr! Szeretnék valamit nem a vék alá és ezt ö, többen is említették már, mielőtt Ciprus átvette a soros elnökséget, előtte sokan fejezték ki aggodalmukat, amiatt, hogy hát egy ilyen kis ország ilyen nagy, súlyos problémákról hogyan fog tárgyalni, költségvetés, több éves pénzügyi keret, közös rendelkezések rengeteg más súlyos probléma, um, ugye a gazdasági válság megoldása, de Ciprus megmutatta, hogy igenis képes arra, hogy foglalkozzon ilyen nagy problémákkal, egy kis ország is komoly, hatékony elnökséget tud produkálni, és hát ezért valóban köszönetet szeretnék mondani, és minden jót kívánok önnek és népének is. Okay, thank you, thank you very much. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm minnyájuknak a fontos és érdekes hozzájárulásaikat, amelyeket megosztottak velem. Ha megengedik, egyenként válaszolnék egyes kérdéseikre. Utalnék talán mérehatóban egyes kérdésekre, még másokat csak felületesen érintenék. Leszek úrnak teljesen igaza van, szükségünk van tovább folytatni a megkezdett úton, és a stafétát valóban át kell adnunk az ír elnökségnek, és a tapasztalatainknak hála biztosítanunk kell, hogy amint lehet, az eredményeket elérhessük. Nagy örömmel Blasek úr ígéretet teszek arra, és elkötelezem magam arra, hogy azonnal, az elkövetkező napokban már ezt megteszem. Ugye az elmúlt hat hétben folyamatosan jelen voltunk, és amennyire lehet a rugalmas átmenetet kívántuk stafétabot átadását biztosítani, de biztosíthatom önöket arról, hogy továbbra is így fogunk tenni. Ami a feltett francia kérdéseket illeti, azt gondolom, hogy igen fontos erőfeszítést, folyamatosan alapvető erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy a kohéziós politikát továbbra is védelmezzük. Való igaz, mint minden egyes szakpolitika, a kohéziós politika is nyomásnak van kitéve. Tudjuk, hogy tudják önök is, hogy mi ezt nem jó kedvünkből tesszük hanem azért, mert figyelembe kell vennünk az egyes tagállamok helyzetét és valóságait. Ezért elkerülhetetlennek tűnt, hogy csökkentsük a költségvetést, amely minden egyes fejezetet, minden egyes altételt érint. De amennyire csak lehet, igyekeztünk megőrizni a kohéziós politika tételeit, és amennyire csak lehet, a lehető legkevésbé fejlett régiókat kívántuk támogatni. Van egy olyan megállapodás, amely többé-kevésbé kikristályosodott minden tagállam között, és itt Olbrich úrnak is megválaszolnék. Tehát, ha van egy olyan kérdés, amelyben a tagállamok mindegyike eléggé konszenzusosan látták a dolgot, az az, hogy a kohéziós politikát a lehető legkevésbé fejlett tagállamok és régiók felé juttassuk el. Tudjuk, hogy ez nem elégséges. Nem lehet ignorálni a többi régiót és nem lehet csak és célirányosan a legkevésbé fejletteket megcélozni, de mégis ez egy jó dolog. Továbbá. Tudjuk, hogy régi vitáról van itt szó, amikor azt látjuk, hogy a kutatás, innováció és fejlesztés területén úgymond a jövő politikájáról van szó, és hogyan járunk el a további EU-s szakpolitikákban, de tudatában kell lennünk annak is, hogy végül is azok az országok, amelyek valóban a programból úgymond profitálnak, azok ugye nem az egyetlen tagállamok, amelyek védik valahol ezt a szakpolitikát, más tagállamokat is be kell vonni e szakpolitikákba, és meg kell próbálni minden módon megtalálni az elvek, a kiválóság ö, mögött a meghúzódó gondolatokat. A kohéziós politika igenis az a csapás, amelyen elindulva eljutunk a kiválósághoz. Vannak olyan tagállamok, amelyeket teljesen kizárunk jelenleg ebből a szakpolitikából. Ezért, amennyire csak erre módunk volt, megpróbáltuk erőteljesen kihangsúlyozni ennek a fontosságát. That, uh... Zeller úr ö, ö, megjegyzése valóban frappáns megjegyzés, ugyan kritikus élő. Rendben, igaz. Ami a többöves pénzügyi keret megfogalmazásait illeti, nos hát fontos volt minden egyes érdeket egyeztetni, és azok a tagállamok, amelyek valóban ö, ö, a legnagyobb befizetők, és amelyek a több mint a felét képviselik az európai lakosságnak. Nos, hát meg kell őket tudnunk győzni arról, hogy valamit tennünk kell, az rendben van, de természetes, én nem gondolom azt, és Olbrich túl is utalt erre, hogy most a jobb költés azt jelenti, hogy kevesebbet költünk? Nem. De hát ez volt a meghúzódó mögöttes gondolat, mégis, hogyha kevesebbet költünk, akkor úgymond jobban sáfárkodunk a költségvetésünkkel. De itt a minőségéről kell beszélnünk a kiadásoknak, és javítanunk kell az EU-s kiadások elköltésének módján. És reméljük, hogy végül képesek leszünk valami olyasmit elérni, amelynek hála el tudjuk adni úgymond ezt a gondolatot és megközelítést a tisztán befizető országok irányába és tagállamok irányába. Egy olyan jogi konstrukció, az EU-s konstrukció, amelyben úgymond párhuzamos pilléreken nyugszik az európai ház és felépítmény. De a második pillér ugye az a kohéziós pillér, és ez egy olyan pillér, amely kiegyensúlyozott három pillér egyensúlyához hozzájárul. Nem szabad úgymond túlzottan felborítani azt az egyensúlyt, amelynek hála az Európai Ház áll és stabilan áll. Javítani persze lehet, és kell is a jövőbe való beruházáson, de azt sem szabad elfelejtenünk, el, mm, hogy a szociális aspektusokra és dimenzióra milyen nagy szükség van amikor a közös agrárpolitikát létrehoztuk az 50-es években, akkor ugye a közös piacot olyan politikákkal kívántuk ellensúlyozni, amelyek valóban szociális aspektusokkal bírnak, aztán a 80-as években megjelent a kohéziós politika annak érdekében, hogy a kohézió és a koherencia tagállamok közötti űrjét sikerüljön betöltenünk Reméljük megfelelő egyensúlyt sikerül majd elérnünk e munka végén. Olbricht úr megjegyzésére szeretnék most reagálni. Ön is tudja, önök is tudják, milyen a kohéziós politikával kapcsolatos tagállamok megközelítése. Van megosztottság, az úgynevezett jobb költés, better spending megközelítésével kapcsolatban. És hát vannak olyan országok, mint Franciaország, Németország vagy Finország is, amelyek ezen csoport tagjai és erőteljes kohéziós politikát akarnak, vannak aztán olyan tagok ebben a csoportban, amelyek kevésbé kívánják a kohéziós politikát erőteljesen továbbvinni. Az Egyesült Királyság nem akarja az erőteljes kohéziós politikát. Miért? Mert azt mondja az Egyesült Királyság, hogy mi már elég pénzt adtunk a kohéziós politikába, nem akarjuk most már ezt a megközelítést továbbvinni, ez nem a mi Európai Uniós megközelítésünk része. Nem akarunk hozzájárulni, úgymond asszisztálva az egyes tagállamokat. Hát ez a helyzet. Jelenleg így állnak a dolgok, de végül is a kohéziós politika összességében elfogadott politika, még azon tagállamok által is elfogadott politika, amelyek nem igazán viselik szívükön a kohéziós politikát. Egy példával hadd illusztráljam mindazt, amit elmondtam. Dánia mi, már még az soros elnökség előtt is azt mondta nekünk, hogy nem, nem szeretjük a kohéziós politikát, de mégis elfogadjuk azt, hogy a kohéziós politikát tovább kell vinni. Másrészt különböző dolgot értünk a kohézió alatt, és jelenleg 15, Horvátországgal 16 olyan tagállam lesz, ahol erőteljesen az asztalra csapnak a tagállamok, és azt mondják, hogy igenis szükségünk van a kohéziós politikára. Ezek a tagállamok, ez a 16 állam úgymond pénzügyileg gyengébben járul hozzá a mm, közös költségvetéshez, tehát valahol itt most különböző érdekek között megfelelő egyensúlyt kell megteremtenünk. Ha most Ciprusról beszélünk, Ciprus, ami a kohéziós politikát illeti, mi ö, ö, marginálisan az, el, az előző időben úgymond net hozzájárulók, befizetők voltunk, de hát mégis kohéziós ország is voltunk, és ö, nem tudtunk igazán állást foglalni. Részt vettünk minden egyes különböző kohéziós barátai ö, ülés ö, alatt, az elnökség előtt, mint megfigyelők, az elnökség alatt, mint ö, elnök ö, tettük ezt, Úgyhogy hát tisztán, világosan elmondhatjuk, hogy Ciprus a kohéziós politika barátaiként kívánja a jövőben is előrevinni e politikát, és az MFF tárgyalások során is ki akartuk elégíteni minden kohéziós politikával kapcsolatos érdeket a saját tagállamunkat figyelembe véve. Schröter asszony is elmondta, hogy való igaz, hogy valahol az úgymond csináljuk úgy a dolgokat, ahogy a múltban, business as usual, ne változtassunk semmén, még mindig ez a hangulat uralkodik, de mégiscsak lassan, de biztosan az emberek megértik, hogy a dolgok nem így működnek. Nem működik ugyanis a rendszer úgy, hogy egy hosszadalmas folyamatról van szó, az egyes tagállamokban közösen kell dolgoznunk, és való igaz, mi a ciprusi elnökség hozzájárultunk, hogy a szemlélet megváltozzon e téren. Először vagyunk soros elnökök, és úgymond mi nem az előző tapasztalatainkból tudunk építkezni, ezért volt számunkra fontos, hogy jól végezzük, amit tettünk. Megpróbáltuk a mi kis szerény szintünkön egy pici kővel valahol az épületet gazdagítani, letenni a saját kis kavicsunkat a lábához ennek az épületnek tör, tanulunk saját ö, ö, tapasztalatainkból is, és ö, azt is szeretném elmondani, hogy egyfajta intézményes probléma közepén vagyunk mi most, mert amikor az MFF-ről beszélünk, nagyon jól tudjuk minnyáján, hogy a kiadási oldalon a tanács határozata a parlament hozzájárulását követően születik meg, és vannak tagállamok, amelyek azt mondták, hogy egyfajta ö, új a helyzet, megpróbáltunk megfelelő csatornákon keresztül ö, a tárgyalási csoporttal az együttműködést továbbvinni, biztosítva azt, hogy a parlament pozícióját is ö, megfelelően figyelembe veszi a tanács. Másrészt pedig, amit a az Európai Tanácsban elfogadunk, ott ahhoz megpróbáljuk a parlament hozzájárulását el, el, elérni. De ami a bevételek és a saját források oldalt illeti, tudjuk, hogy a konzultáció után a parlamenttel, amely ugye a ratifikációs folyamathoz szükséges, a teljes jogalkotási javaslat is ott van az együttdöntési csomagban, mindezeket az aspektusokat figyelembe kell venni. Ráadásul még mindehez az is hozzájön, hogy a tanács tárgyalja, parlamenttel készíti, dolgozza ki együtt a ö, dolgokat, de a politikai döntés más szinten születik meg, a kormány és államfők szintjén. Most a megfelelő szálakat kell tudnunk megtalálni a parlament, a tanács és az Európai Tanács szintjén is. Nekünk az első tapasztalatunk volt ez, nincs precedens számunkra, hogy ezt hogyan is végezzük el, hát igyekszünk a legjobb tudásunk szerint dolgozni. Bostináról köszönöm a megjegyzéseit, köszönöm a hozzájárulását, és természetesen mindent elkövetünk annak érdekében, ha ugyan Bustinári úr már nincs is a teremben, de átadjuk a stafétát az írelnökségnek, és nem szeretnénk, hogy az eddig elért eh, eredményeket eh, elveszítse, csak a jövőben Manc úr igen, nagyszerű volt az együttműködés, meleg szívvel köszönöm a hozzájárulását önnek is személy szerint, és igaza van abban, hogy problémával kell, hogy megküzdjünk, és meg kell találnunk a megoldást. Mielőtt túl specifikusan fogalmaznék, hadd mondjam el, hogy a tanácsban való tárgyalások során és a közös álláspont kialakításakor a 2012-es, 13-as költségvetésnél az egyetlen fejezet, amely kérdéses volt, ez a kohéziós politika volt végül is, 2,79 százalék, míg a mm, a fizetési elő, előirányzatoknál is sikerült valahogy úgymond a kohéziós politikák számláit kifizetnünk, ez a fontos az év végén és a 2013-as azaz a programozási időszak utolsó évében is elérnünk. A tanács úgy érzi, hogy a jogi kötelezettségeinket tiszteletben kell tartani, ezzel mindenki egyetért, de hogyha valamit nem tudunk elhalasztani, akkor azt nem halaszthatjuk el, ez a probléma. És mindig azt gondolja a bizottság, nem tudom, hogy a bizottság képviselői itt vannak-e, a bizottság, az Európai Bizottság mindig úgy gondolja, hogy lehet egyik évről átvinni másik évre tételeket úgymond a redeploymentre lehetőség van. És mindig úgy mondják, azt remélik, hogy néha túl friss pénzeket nem kell injektálni egy-egy szakpolitikába, de a nemrégiben lefolytatott eszmecsere fényében, és tudván, hogy komoly nehézségeket kellett leküzdenünk, reméljük, hogy egyes tagállamok most már valóban tudatára ébredtek annak, hogy igenis friss pénzösszegek injektálására van szükség. Nem vagyok én borulátó etéren, de hát tudjuk azt is, hogy néha, hát ugye a saját hibáinkból tanulunk igazán. Then, then... A két görög képviselő úr kérdésére válaszolva szeretném elmondani, hogy a helyi önkormányzatok problémáival kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy van közvetlen kapcsolat a a, a politika egészségével, és hát mindenképpen a politika egészet kell megvizsgálnunk, és, és megfelelőképpen kell a forrásokat e, elkölteni. Számomra a, a jobb, észszerűbb költekezés nem feltétlenül azt jelenti számomra, hogy kevesebb pénzt költünk el, hanem hogy az hatékonyba tesszük itt mindenképpen az a fontos, hogy a megfelelő szakpolitikát dolgozzuk ki a régiók számára. És különösen azon régiókban, ahol a legnagyobb az igény erre, különösen a közigazgatásban. Ugye a kérdés igazából nem a féléves értékelésre vonatkozott, hiszen én csak arról beszéltem, hogy hogyan lehetne itt a éves pénzügyi kerettel kapcsolatban megállapodásra jutni. Az én érzésem az, hogy talán akkor sikerül majd a következő hetekben megállapodásra jutnunk, hogyha bizonyos szám összegeket megemelünk, a, különösen amelyek a kohéziós politika számára fontosak. Itt mindenképpen kiigazításokra van szükség, és lehet, hogy még további költségbefaragásokra is szükség lesz a, a nagy programoknál is. Úgy gondolom, hogy ezen az úton lehetne eljutni a megállapodásig. Ezek a, az én tapasztalataimon alapulnak ezek az elgondolkodások. Nem tudok igazán sokat még hozzátenni ahhoz, ami már elhangzott, de szeretnék gratulálni a ciprusi küldöttség vezetéséhez és a, az ön hozzájárulásához. És nagy örömre szolgált, hogy együttműködhettünk, minden jót kívánok önnek. Remélem, hogy az ír elnöksége hasonló módon tudnak majd együttműködni a szakbizottságban, úgy gondolom, hogy kiváló szakemberek vannak ott is, és úgy gondolom, hogy hamar sikerül majd bizalmat képíteni és eredményre juttatni. Elnök asszony, köszönöm szépen, miniszter úr, csak egy dolgot szeretnék még hozzáfűzni. Szeretnék köszönetet mondani a novemberi tanácsi ülésért, hiszen erre két héttel azelőtt került sor, hogy a több éves pénzügyi keretről megrendezésre került a, az uniós csúcs, és így a tanácsi csúcsra nagyon komoly üzenetet tudott küldeni. Eh, ahogy elmondta, nagyon fontos az európai fejlesztési politika, és úgy gondolom, hogy sikerült a csúcson folytatott tárgyalásokra is pozitív befolyást gyakorolni. A legutolsó dolog, Természetesen még ezen a héten is van tennivalónk adonissa, van még dolgunk, reméljük, hogy happy end zárul ez a történet, és aztán reméltük mindannyian kipihenhetjük magunkat az ünnepek alatt, és aztán nyilvánvalóan Ciprus továbbra is támogatni fogja ezt a politikát. Igen, természetesen. Ezen a héten még folytatjuk a munkát egészen a legutolsó percig és reméljük, hogy sikerül előrelépnünk, és e tekintetben szeretnék, szeretném elismerni valamennyi tagállam hozzájárulását, a konstruktív hozzáállást úgy gondolom, hogy közösen sikerül majd, majd sikerre jutni, és ez lesz majd, a, mi képviseljük az ászlós hajóját a konstruktív együttmegelésnek. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és új évet kívánok, és hát mindenkinek jó és erős kohéziós politikát is kívánok. Köszönöm. like now to inform you that we... És pedig szeretnék mindenkit tájékoztatni arra, hogy sor kerül az első eszmecserére az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatóság főigazgatójával, Walter Tefával. Ő már itt is van köztünk, meghallgatjuk a főigazgató úr prezentációját, és utána lesz egy kis időnk még kérdésekre és észrevételekre is. Nikolász the floor immediately is yours. Üdvözlöm, főigazgató úr, és azonnal meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok ezért a lehetőséget, hogy eljöhettem az önök szakbizottságába. Amikor kijelöltek főigazgatónak, akkor azonnal sor került egy megbeszélés az önök elnökasszonyával és titkárságával annak érdekében, hogy biztosá tegyük azt, hogy a régió főbb igazgatóság a jövőben is megadja az önök számára oly szükséges támogatást. Hán biztos úr a nagyon világosan kijelölte az első év misszióját, küldetését számomra. Ez pedig az volt, hogy ezt a főigazgatóságot készítsük fel a, ki, a jövőbeli kívásokra, és hát ezek a kívások igen komolyak. Öt ilyen komoly kívást szeretnék megemlíteni. Az első ilyen kihívás a, az a, a kohéziós politikának, mint befektetési politikának a felvázolása, ugye itt a növekedésben és a, a foglalkoztatásokban sikerül ezzel befektetnünk. Ez nyilvánvalóan több szakaszban az egyik a költségvetési konszolidáció, ami fontos, aztán a strukturális reformok is ide tartoznak, de hát két lábban nem állhat még ez az eszköz, három lábra van szükség, és a harmadik a láb az, ahol a kohéziós és regionális politika szerepet játszhat, ez pedig a célzott befektetésekről szól, a növekedés és a foglalkoztatás érdekében. Ez tehát az átfogó kontextus, ahol a mi szakpolitikánkat el kell helyeznünk. A második kívás pedig, hogy a főigazgatóságot a következő időszakra átorientálódott céljaira felkészítsük, ez pedig nem csak tagállami változások jelent, hanem a bizottságon belül is változásokra kerül sor. A harmadik kihívás az a jelenlegi időszak végrehajtásának javítása méghozzá a programok tartalmára vonatkozóan is, aztán a vonatkozóan is, hogy a szabálykövetés erősebb legyen, amikor a kiadások szabályszerűségére, sokszerűségére van szó, akkor jobb eredményeket láthatunk, a számvevőszék legutóbbi jelentése és ezt mutatja, de van még mind javítani, és akkor a harmadik, a végrehajtása fontos kérdés az az abszorpció, a források felszívása. A negyedik kihívás az a szakpolitikai kiértékelés és fejlesztés és tájékoztatás javítása, és ez különös kihívás jelent számukra, hiszen egyre kevesebb munkáról kénytelen a főigazgatóság dolgozni. Tehát egy ilyen konstellációban a, a, meg kell változtatnunk azt, ahogyan működünk, tehát a szerkezeti felépítést is változtat, is változtatni kell, és a munkamódszereinken is változtatni kell. Ö, elemzési szempontból már nagyon sok dokumentum kidolgozásra került, és kidolgoztunk egy új igazgatási szerkezetet, ez a Change Reggie nevezetű új szerkezet, ez nem csak egy organigram, hanem igazság szerint egy ilyen holisztikus megközelítésről van szó. Szóval nyilvánvalóan az operatív hatékonyság növelés is ide tartozik, tehát ez a belső eljárásoknak a racionalizációja, a hatékonyság növelése, a tudásmenedzsment, a belső kommunikáció, a prioritizáció erősítése, tehát itt jobban koncentrálnunk kell a fő tevékenységekre, és hát a munkaszervezése is mind-mind átalakul. Nem akarok itt a részletekbe menni, csak néhány szót szólnék erről a szerkezeti átalakításról az alapvető elgondolást három gondolatban tudnám összefoglalni. Az első elgondolás az, hogy a szervezetet racionalizáljuk, tehát tegyük kompaktabbá. Eddig tíz igazgatóságunk volt, most már csak nyolc. Tehát mondhatni áramvonalasabbak lettünk, és tehát a, főigazgatóságot kicsit így leszökítettük, áramvonalasabbá tettük. A második elgondolás koncepció, ami nagyon fontos, az arról szól, hogy felülemelkedjünk azon, amit én horizontális, földrajzi megosztottságnak nevezek. Az, az évek során egyfajta kulturális megosztottság alakult ki. Egyfelől ott voltak azok a kollégák, akik a politika fejlesztési kérdésekkel, a koordinációval és horizontális kérdésekkel foglalkoztak, és aztán ott voltak a földrajzi osztályok. Nem akarok senkit sem bűnbaknak jelölni. Hát én is ott dolgoztam, és nyolc évig része voltam a pénzügyi igazgatóságon ennek a megosztottságnak. De ha azt akarjuk, hogy a jövőben át ö, és újraorientáljuk a politikát, akkor a politikai tartalmakat a programokba jobban integrálnunk kell, és éppen ezért szerveztük át a szerkezetet úgynevezett kompetencia központokat hoztunk létre a földrajzi igazgatóságokon belül. Például két kompetencia központ foglalkozik az Európa 2020-as stratégiával, az egyik az intelligens és fenntartható növekedése, a másik pedig az inkluzív növekedése, ahol a területi városi dimenzió is ugye megjelenik. Ez tehát az Európa 2020-as orientációt mutatja, illetve szorosabb együttműködést érünk így el a, a politikai és a földrajzi osztályok között. Aztán van három további kompetencia központ, az egyik az IKT-vel foglalkozó, a másik az administratív kapacitásokkal foglalkozó, egyre fontosabbá válik számos tagállamban. És, és hát amit a tagállamokban javítani kell, azt nyilvánvalóan a bizottságon belül is javítani kell. És a harmadik kompetencia központ az operatív hatékonysággal foglalkozik, hogy a főigazgatóság hatékonyabban jobban tudjon működni, ez lett volna a harmadik elem. Elnézést a második elem volt. A harmadik elem az az, hogy nem is tudunk és nem is kell mindent egyszerre megváltoztatni. Tehát szerettük volna a stabilitás és a változások között egyfajta egyensúlyt teremteni. Ugye a tagállamokkal fenntartott kapcsolatokban a stabilitás fontos, ezen a területen olyan nagyon sok dolgon nem változtatunk a földrajzi osztályok esetében, tehát nem került sor túl sok átalakítása. Természetesen túl korai lenne még az új szervezet hatékonyságát kiértékelni, egyelőre még csak azon dolgozunk, hogy működjön ez, de mégiscsak megragadnám ezt az alkalmat, hogy beszámoljak önöknek néhány eredményre, nem szükségszerűen e, adódnak ezek az eredmények az átalakításból, de mint tudják, mi itt a főgazgatóságon mindig három idődimenziót követünk, ugye van a múlt, amit le kell zárnunk, a, a, aztán végre kell hajtani az aktuális programokat, és van, elő kell készíteni a jövőbeli programokat. Nem akarok most a jövőről beszélni, hiszen itt folyamatosan párbeszédet folytatnak a bizottsága. Csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönetet mondanék az elnökasszonynak és az előadóknak is a, azért a rendkívül sok munkáját, amelyet elvégeztek, úgy gondolom, nagyon jó azt látni, hogy ez az a politikai terület, ahol a rendeletekkel kapcsolatos munka már leginkább előre haladott. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos és akkor néhány szó a múltbeli programok lezárására, amikor a 2006 os ERFA programok lezárásáról van szó, akkor, akkor elmondhatjuk már valamennyi, illetve hat hételével valamennyi 377 levelet kiküldtük, tehát gyakorlatilag valamennyit, hat kivételével valamennyi ilyen záró dokumentumot kiküldtük a 377 level két harmada egész pontosan 40, eh, 246 esetében a programokat már lezártuk, a többi esetében még megoldásra kell jutnunk a tagállamokkal. Eh, tehát már látjuk a fényt az alagút végén, ezt leszögezhetjük. Ez nem csak egy eljárásbeli dolog, nem, ez a, a szakpolitika hitelességének szempontjából is rendkívül fontos, hogy sikeresen lezárjuk a korábbi programokat. Ezek ki, a kohéziós alapokba tartozó projektek esetében kicsit ez bonyolultak projektenként kell mindent lezárni, és most egy külön egység fog az új organigramon belül ezzel foglalkozni, és itt remélhetőleg a hatékonyság növekedni fog, és így a lemaradásba tudjuk hozni. Ami a jelenlegi aktuális programokat illeti, mint tudják, a gazdasági válság miatt a politikai orientációt módosítani kellett, a, a rendeletet is ennek megfelelően kellett módosítani, és ez a programozást is változtatásokra kényszerített. Tehát a válság hozta fel ugye ezeket a problémákat, különösen az ifjúsági munkanélküliség, illetve a KKV-k finanszírozása, ezek új problémákat vedeltek föl. 2009-ben 30 milliárd eurót sikerült átcsoportosan 25-öt az erfen belül, 5 pedig a eszem belünk, és még további átcsaport esetre erősödő Portugálok és Görögország esetében, és amely szinte sor került az átprogramozás körében, az az, hogy a nemzeti költségvetési nehézségeket is figyelembe vettük, és így a nemzeti társfinanszírozási arányt bizonyos esetekben csökkentőt a jelentésekből és a számokból azt láthatjuk, hogy már is jelentős eredményeket sikerült elérni. 2011 esetében körülbelül 200 ezer munkahelyről számoltak be a tagállamok, amelyekre 2011-ben az ERFA segítségével kerültek kialakítani. Ez, ez összességében majdnem egy megkétszerezőst életi 384 ezer ilyen munkára beszéltünk már. És további 53 ezer munkahely adódott még ehhez hozzá azóta. Ez azt is mutatja, hogy a programok tehát valóban rá, valódi hatást is érnek el. És hát most fontos, hogy a még rendelkezésre álló forrásokat gyorsan és hatékonyan használjuk fel, éppen ezért az üzenet a tagállamok és a régiók felé nagyon egyszerű, gyorsítsák fel a még folyamatban lévő kiválasztási folyamatokat, az IKT, a fenntartható energia, közlekedés és más programok tekintetében, és a folyamatban lévő projekteket minél gyorsabban végre is kellene hajtaniuk a tagállamoknak. Amit tudják, a költségvetési a költségvetési problémák ilyen korán még sohasem jelentkeztek, szerettünk volna még további többletforrásokhoz jutni, sikerült is valamennyit megkapnunk, de nem annyit kaptunk, amennyit szerettünk volna. Köszönjük itt a szakbizottság támogatását. Köszönjük, hogy az önök segítségével sikerült még a bizottságtól további forrásokhoz jutnunk, és már most világos, hogy hogy azon kifizetési kötelezettségeknek, amelyeknek nem tudunk most eleget tenni, hát ezeket át kell vinnünk a jövő évre. Tehát amit most csinálunk, az az, hogy ahol még van pénzünk, ott kifizetjük azokat a, a követeléseket, amelyek október végéig beérkeztek, és aztán a következő prioritásunk az lesz, hogy kifizetéseket eszközöljünk azon programok számára, amiket korábban blokkoltunk, és ahol most ezt a felfü- felfüggesztettük ezt a blokkolást. És aztán egy utolsó pont, amelyet még említenék, a tagállamoknak év végéig be kell nyújtaniuk a nemzeti stratégiai jelentést a programok kal elért eredményekről, úgy gondolom, hogy ez egy jó pillanat lesz arra, hogy értékeljük mind nemzeti és regionális, de uniós szinten is azt, hogy milyen mértékben sikerült a regionális célokat elérni, illetve hogy a válság milyen hatással járt, illetve milyen válaszokat sikerült adni a válság felvetett a problémákra, hogyan járult hozzá a közös politika, regionális politika, az Európa 2020-as stratégiához, és nagyon fontos a következő programozási időszakra nézve, milyen következtetéseket, tanulságokat tudunk eh, eh, levonni. És hát eh, a, márciusban újraértékeljük ezt, és akkor nagy örömmel jövök újra el a szakbizottságokban. Ez tehát dióhéjban mindaz, amit elmondhat a főigazgatóságunk a regionális politikával kapcsolatban. Hát szerettem volna önöket a jelenlegi végrehajtásról és némi információval ellátni önöket, illetve a főigazgatóságú modernizációjáról is szerettem volna beszámolni, amelyet annak érdekében eszközöltünk, hogy, hogy konkrétan, nagyon konkrétan tudjunk politikai eredményeket elérni a növekedés és a foglalkoztatás érdekében az unió régióiban, amelyek, mint tudjuk mindannyian, a, ugye a, a, az egyik legnagyobb válságokat élik. Köszönjük szépen, főigazgató úr! Lambert van Nisztelrooy, parancsoljon! Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hagyomány már, hogy a főigazgatóságokról eljönnek hozzánk a főigazgatók, és megbeszélik velünk ezeket a nagyon fontos kérdéseket. Néhány apró kérdésem lenne. Beszélt az átszervezésről. Ez már lezajlott? Megvalósult a főigazgatóságon? Nincs több feszültség? Mi az, ami esetleg elveszett? Hát, ön elmondta, hogy mi az, ami jobb, de van, ami valahol veszendőbe ment esetleg, bizonyos projektek, programok, amelyeket nem lehet megvalósítani? Vagy minden jobb lett? Átszervezések során rendszerint kisebb dolgok azért el szoktak kallódni. Például a parlamentnek voltak kezdeményezései. Például javaslatot tettünk globális szintű kohézióra. A főigazgatóságnak az együttműködéssel foglalkozó részlegéhez került ez a javaslat, és azt hiszem nem történt semmi. Azután az ITRE szakbizottságnak is volt egy kezdeményezése, és engem nagyon negatívan lepett meg, hogy a kutatásfejlesztés és a regionális politikai igazgatóságok igazából nem is kommunikálnak egymással, vagy olyan szinten folyik közöttük a kommunikáció, mm, ami csak a rendeletek végrehajtását érinti. De még mindig sok a különbség a kiválóság indítatású program, illetve a, a Horizon 2020 és a tematikai programok között. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnél például egy közös véleményt akartak a főigazgatóságtól, de erre nem volt képes a főigazgatóság, mert ott az egyes részlegek egymással küzdenek és vitatkoznak. Hogyan zajlik ez a külső együttműködés? Ugye hallottuk öntől, hogy az EU 2020-as célkitűzések, a tudás vezérelt, a technológia, stb. A, a fő területek, ezekre kell koncentrálni. Kérem, kicsit fejtse ki a válaszait. Köszönöm, Jan Olbricht. Nagyon hálásak lennénk, hogyha kapnánk egy organigramot a főigazgatóságról, ez nagyon hasznos lenne ezt írásban ahhoz képest, ahogy az ön elmondás alapján el tudjuk kézdeni, hogy ki kicsoda, hol vannak az egyes egységek a struktúrában, hogyha már persze, ha jóvá hagytak ilyen organigramot. Azután városfejlesztési kérdések, hiszen jönöresétől regionális és városfejlesztésért is felelős a főigazgatóság. Mit jelent ez a névváltozás? Tudom, hogy korábban is volt egy városokért felelős részleg, és a Ciprus és az ír elnökség alatt létrejött egy város platform, ezzel ki fog foglalkozni a főigazgatóságon belül. Azután mi van az intelligens városokkal? Ezzel most elsősorban az Energiafőigazgatóság foglalkozik, de mostanáig, tehát elsősorban az Energiafőigazgatósághoz tartozott ez, de most önökhez is tartozni fog, integrált megközelítésre van szükség. Persze nem a mi feladatunk, hogy a különböző főigazgatóság közötti kapcsolatokat létrehozzuk, és most megváltozik majd az akronim, és a nem régió lesz a főigazgatóság nevének a rövidítése, nem regiurbán, tehát a város is belejön? Jó Zeiler. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadást, főigazgató úr. Ahogyan Lambert mondta, ezt én is szeretném aláhúzni, Szerintem is több interdisziplináris együttműködésre van szükség, nem csak a főigazgatóságon belül, hanem a főigazgatóságok között is. Most már látjuk itt a parlamentben, különböző szakbizottságok elfogadnak jelentéseket, és amikor eh, eljön a kérdés, hogy honnan jön a pénz, vagy hogyan érjük el a célokat, akkor eh, ugye azt mondjuk, hogy majd a strukturális alapokból jön a pénz. Persze ezt a játékot nem lehet így játszani. Már előzőleg a szakbizottságokon, illetve az Európai Bizottságon belül meg kell határozni, hogy mik a játékszabályok, és azután a többi bizottságok vagy szakbizottságoknál dolgozók határozzák meg, hogy mire lehet felhasználni a pénzeszközöket, és mire nem. A 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó lezáró levelek ugye azt mondta, hogy kiküldesztése kerülnek. Mi most már a 2014-2020 közötti időszakkal foglalkozunk, és ma kaptunk számokat, az eszközök felhasználási aránya 2012 decemberi állás számok, elég kiózanítók. Tárgyaltunk a ciprusi elnökséggel is, és én ki hangsúlyoztam, mennyire fontosnak tartom a kohéziós és strukturális politikát. Ez a belső kohéziót erősíti, a különbségek eltűnését elősegíti. De ezek a számok egy olyan képet mutatnak, hogy mi szerint még a gazdaságilag erős államok tudják a legjobban kihasználni az alapokat, és a legrosszabb a felhasználás az éppen rossz helyzetben lévő gazdaság gyengő államoknál. De a kohéziai kohéziós politika alapkérdéseit kell még egyszer felvetni, mert vannak olyan tagállamok, amelyek kétségbe vonják, hogy van-e értelme egyáltalán a kohéziós politikának, és valamilyen más módszert akarnak alkalmazni. Hogyha most itt azt kell olvasnom, hogy néhány állam a rendelkezésre álló pénzeszközöknek csak a 20 vagy 25 át használta fel, vagy ennyi volt a kifizetések aránya, hát akkor felmerül bennem, hogy akkor hogy csináljuk ezt a jövőben. Ugye már most is zajlik arról a vita, hogy az éves költségvetés a kifizetéseket nem is lehet már kifizetni, mert ugye most az időszak végéig már több kifizetésre került sor, mint ami a felső korlát volt az adott költségvetési évben. Hát valószínűleg egy adott támogatási időszakban felvetődhet ilyen probléma és hogyha a következő években is tovább folyik a vita a rendeletről, és a több éves pénzügyi keretről, akkor ezzel lelassítjuk a kohéziós pénzeszközök elköltését, a megvalósítást a régióban. A régióban nem tudják, hogy mit csináljanak. Ön is említette, hogy sok régióban már létrehozták ezeket a megvalósításban résztvevő bizottságokat, de ezek nem tudnak dolgozni, mert nem tudják, hogy végül is mennyi pénzt fognak kapni, és hogyan alakul majd az MFF. Elsősorban azok az államok kapnak támogatást a jövőben, amelyek eh, korábban a legjobban nem maradtak a kifizetések felhasznál, vagy a támogatások felhasználási aránya tekintetében. Angurakis úr. Tisztelt elnök asszony! Köszönöm szépen az előadást, amit hallottunk öntől. Egy általános kérdést szeretnék feltenni beszélt a fejlődésről, a növekedésről. Ez teljesen világos, hogy a politikai kohézió célja, amennyiben jól értettem, az, hogy a növekedés kiegyenlített legyen az Európai Unióban hogy csökkenjenek idővel az egyenlőtlenségek, és nagyjából hasonló legyen az országok fejlesz, fejlettségi szintje. Ezt jelenteni ugye a kohézió. És itt jön a kérdésem. Hogyha van kohéziós politikánk, akkor honnan, hogyan, mivel magyarázza azt, hogy Görögországban például nőttek az egyenlőtlenségek, annak ellenére, hogy volt kohéziós politika, és felhasználták ezeket az eszközöket de az elég adataiból ez derül ki. Azután a következő kérdésem. Mivel tudja megmagyarázni azt, ami jelentésben is szerepel, miszerint a kohéziós alapokból finanszírozott bizonyos környezetvédelmi projektek kapcsán említenek új utakat, de ezek az új utak nem eredményeztek semmilyen fejlesztést a környezetvédelmi projektekre felhasznált pénzek pedig azt szolgálták, hogy a közösségi joganyag tekintetében felzárkózzanak a mm, jogszabályi keretekkel, vagy nem rendelkező, nem kielégítő mértékben rendelkező tagállamok. Említett eh, több fontos EU programot. Itt van az EU 2020-as eh, az önfőigazgatóságánál. Vannak olyan korrekciós programok, amelyek például azt tudnák bizonyítani, hogy ha a Görögország az EU 2020-as célokat alka, eléri és teljesíti, akkor 2020-ban 10 vagy 5 vagy 3 vagy 1 százalékkal nőni fog Görögország GDP-je azaz, vagy elérjük mondjuk Németország szintjét. Az Európa 2020-as célokból kiindulva. Én azt mondanám, hogy az Európa 2020-as stratégia miatt a különbségek inkább nőni fognak. Erre a következtetése lehet jutni. Olyan technológiát alkalmaznak, amelyek a szegényebb országban egyáltalán nem léteznek, ezért ők nem tudják ezeket a technológiákat sem alkalmazni, sem saját maguk kifejleszteni ezeket. Vannak -e kiigazító programok az ön főigazgatóságán? vagy vannak-e tudományos bizonyítékok, amelynek alapján önök meghozzák a döntéseket? Igazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a kérdéseket és a részrevételeket is. Remélem, hogy sikerült mindent feljegyeznem. Fanniszter úr. Először is én azt mondta, hogy, hogy kérdezte, hogy valami az átszervezés kapcsán elveszett-e. Nos, igazgatói állások vesztek el néhány. Tíz igazgatónk volt, most pedig csak nyolc van. Viszont nem veszítettünk el, idézőjelben, feladatokat. Ön utalt arra, hogy kifelé hogyan tudjuk megjeleníteni a politikánkat. Hogy mondjam el, hogy holnap után Kínába fogunk ellátogatni, úgyhogy ez a feladat még nálunk maradt. Véleményem szerint nagyon érdekes megemlíteni a következőt. Nem feltétlenül minden saját magunk végzünk el, nem minden feladatot magunk végzünk el, hanem egyre több szakértőt alkalmazunk bizonyos feladatok elvégzéséhez. Hiszen, ahogy mondtam, létszámleépítés volt nálunk, évről évre kétszázalékkal csökken nálunk a létszám, és a munka mennyiség az marad, tehát jobban, kell, hatékonyabban kell dolgoznunk, vagy együtt működünk más főigazgatóságokkal, például az auditálás területén, Azután lehet szinergia hatás, biztos még több szinergia hatást lehet érvényesíteni, mint most, és így hatékonyabbak lehetünk, kiszervezünk bizonyos munkafeladatokat, ezeket a lehetőségeket vizsgáljuk. Tökéletesen igaza van, és meg kellett volna említenem azt, hogy megváltozott a főigazgatóság neve, a rövidítés. Most ugye Regional and Urban Policy, regionális és várospolitika. A rövidítés viszont maradt az most is régió ha elmennek, a, ellátogatnak a honlapunkra, akkor ott látják az új organigramot, persze akarnak papírról erről példányokat, nem gond, akkor ezt tudunk küldeni önöknek. Mindezt tehát már közzé tettük, hozzáférhető, látható mindez a honlapunkon, és látják, hogy a fő feladatok megmaradtak. Azután elhangzott egy kérdés még Fanny Szeroly részéről, hogy milyen az együttműködés a különböző főigazgatóságok között, különös tekintettel a kutatásért felelős főigazgatóságra és a GRC-re. Amióta én itt dolgozom, hogy azt látom, hogy a legnagyobb különbség az, hogy a főigazgatóságunk sokkal inkább együttműködik más DJ-kkel. Ezt már látjuk a következő időszak előkészítésében is. Van egy munkacsoport, amely az intelligens, egy másik a fenntartató harmadik az inkluzív növekedéssel foglalkozik. A kutatási főigazgatósági kollégákkal sokszor tanácskoztunk az intelligens szakosodás kérdéséről. A GRC-nak van egy platformja Szevijában, aminek az a célja, hogy támogassa a régiókat az intelligens szakosodási stratégiák létrehozásában ezeken a példákon is látják, hogy ez a két főigazgatóság együtt működik. És ahogy erre ön is utalt, megtaláltuk a módját annak, hogy hogyan tudjuk ezt a két politikát a legjobban összeegyeztetni. Ön említette, hogy ez tulajdonképpen a kiválóság előszobája. Igen, mi, ez a mi politikánk, ehhez akarunk mi is hozzájárulni. De ez nem csak felfelé menő folyamat, hanem föntről lefelé is. Ugyanis Európában talán az egyik legnagyobb nehézség, gyengesség az, hogy a kutatási eredményekből hogyan lehet termék, értékesíthető termék, eredmény, piacosítható termék. És a mi politikánkkal tudjunk segíteni az innovációval foglalkozó klasztereknek, vagy a KKV-knak. Látja tehát, hogy nagyon szoros az együttműködés a két terület között. És ez nem csak a kutatásra igaz, hanem a közlekedésre, az energiára és más területekre is. Olbis úr említette a városfejlesztési dimenziót. Miért változott meg a nevünk? Ennek szerintem két oka van. Az első az, hogy elismerjük a városi dimenzió fontosságát ezért is változott meg a főigazgatóság elnevezése. És ugyanígy, ezzel már egy kicsit arra a kérdésre utalok vissza, hogy milyen is az együttműködés a főigazgatóságok között. Nos, a DG régión szerep erősödött a szakpolitikák koordinálásában. Nemrégiben elnököltem egy ilyen szolgálatközi munkacsoport munkáján. A különböző főigazgatóságok ezen területen dolgozó szakértői munkatársai ültek ott, intelligens városok, különböző témák kerülnek itt megvitatásra, és szeretnénk koherensebbé tenni a munkánkat ezzel is hogyha megyünk valahova önök vagy mi is, akkor mindig kapjuk a kérdéseket, hogy ez hogy függ össze azzal. Ugye mindenki foglalkozik a városfejlesztési kérdésekkel, és szerintem valamennyire egyetértünk abban, és ez egy jó kiinduló pont, hogy itt nagyobb koherenciára lenne szükség. Jövő év elején találkozunk megint, hogy megvizsgáljuk így magunk között, hogy hogyan tudnánk a városfejlesztési dimenziót legjobban beépíteni a következő programozási időszakba. Én úgy érzékelem, hogy jó az együttműködési szellemiség. Zeiler úr a, rávilágított arra, hogy a gyengébb tagállamok nem tudják felhasználni a pénzeket, van abszorciós probléma. Valóban mi is aggódunk emiatt és ön nagyon is igaza volt, amikor elmondta, hogy van néhány tagállam, amelyek jellemzően a legnagyobbak az abszorpcióval kapcsolatos problémák. Hogy éppen ezen problémák létezése volt annak, hogy az átalakítás során igazgatási kapacitási kompetencia központot is létrehozzunk. Már Bulgáriában, Romániában dolgozunk így, például a Világbankkal vagy az EBRD-vel is együttműködünk, annak érdekében, hogy ezek a tagállamok jobban fel legyenek szerelve, jobban fel tudják használni az érkező támogatási pénzeket. segítünk a tagállamoknak abban is, hogy jobban felkészüljenek a következő programozási időszakra. Ahogyan tudják, a bizottság különböző szolgálatai, a KSK-ért felelősek is, illetve a stratégiai papírokat készítők között is kell, hogy legyen együttműködés, hogy meghatározzuk, mik lesznek a prioritások az alapokkal kapcsolatban. És az ilyen pozíciós papírokban, anyagokban nagyon konkrétan szólunk a kapacitással kapcsolatos problémákról. Tehát foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Hangurakusz úr, ön kritikusan vetette fel azt, hogy maradtak az eredmények. Szerintem kicsit előítéletesen gondolkozott, csak problémákat lát mindenütt. De hogyha az átfogó értékelést tartjuk szem előtt, akkor látjuk, hogy volt növekedés, tehát a gazdasági elemzések ezt egyetemen kimutatják, hogy a GDP növekedést eredményezett a munkánk. Most nincsenek itt a számok a fejemben, de azt hiszem 1,2%-kal nőtt a GDP az új tagállamokban a kiinduló alapszinthez képest. Persze az eredmény mindig több tényezőtől függ, hogyha elszigeteljük a kohéziós politikát, akkor látunk pozitív eredményeket. Több kritikus megjegyzése is volt. Az egyik eh, azt mondta, hogy környezetvédelmi programok kapcsán a tagállamoknak abban kell segíteni, hogy a magasabb szintű EU normáknak meg tudjanak fejel, felelni. Hát szerintem ez nem akkora skandallum. Nagyon jó, hogy a kohéziós politika abban is segíti a tagállamokat, hogy tudják teljesíteni az magasabb normákat, szabványokat mert hogyha ezt nem tennénk, akkor mi lenne? Ezek a tagállamok akkor nem lennének hajlandók elfogadni a magasabb szintű, szigorúbb normákat, és ez káros lenne az egész EU-ra nézve. Tehát szerintem ne legyünk túl kritikusak, eh, amikor azt látjuk, hogy segítünk a tagállamoknak abban, hogy meg tudjanak felelni a szigorú EU normáknak. Innováció. Az innováció nem csak a csúcs technológiát jelenti. Nagyon sok eh, az innováció a folyamatokban, termékekben, különböző szinteken. Lehet innováció high-tech nélkül, a, például az idegenforgalomban. Tehát ez egy sokkal szélesebb koncepció, és mi ezt értjük innováció alatt, ezt próbáljuk elterjeszteni. Alkalmazkodás a piachoz, új gondolatok, ez az innováció, vagy társadalmi, szociális innováció. Ez sokkal szélesebben kell értelmezni mi ezt a koncepciót erős, akarjuk erősíteni, nem csak a high-tech, az innováció. Azt hiszem, hogy sikerült talán minden felvetésre válaszolnom. Köszönöm. Én nem tudtam eddig megadni a szót önnek, de hát lehet, hogy majd nem tud aludni nyugodtan, hogyha nem adom most meg a szót önnek. Úgyhogy Szívesen megadom, ha kéri, de ha megértettem, akkor már senki nem kér szót. Köszönöm szépen. Örültem az eszmecserének. Á, ah, szót kíván kérni. Kérem, Bostinár úr, hát tessék akkor. Bostinár úr, igen, igen. Hát engem egy kicsit provokált az, amit mondott a főigazgató úr Kínáról kapcsolatban. A Digi Régió most a fenntartható uh, urbanizációs uh, stratégiának uh, is része Kínával? Mit Van Nistelrooy úrral hónapok óta harcolunk ezért? Kérem erre válaszoljon meg. Második kérdés. A főigazgatóság Romániát kívánja-e tudja-e támogatni azon intézményes új organigramjának felépítésében, amelyben az európai alapokat is felhasználhatnánk erre. Másrészt pedig késze arra a DG régió, hogy az új regionális politikát 2013-ban romániai végrehajtásában támogassa. Válasz. Ami Kínát illeti, természetesen a az egyik legfontosabb tárgyalási téma Kínában az lesz, hogy milyen kapcsolat van, és milyen szerepet játszik, és hogyan lehet ezt az eszmecserét és egyáltalán tapasztalatcserét megvalósítani. Ugye tudjuk, hogy van látogatói program, a kínaiak ellátogatnak az EU-ba, és ez valami olyasmi, amit önök is ismernek, és erről beszélt Bostinár úr. Őszinte leszek. Engem sokkal inkább aggaszt a román kérdés. Nem, nem, Van Nistelrooy úr szeretne szót kérni. Megengedi elnök asszony, hogy szót kérjek? Elnök asszony, tessék, megengedem. Viktor megelégedett a válaszsal? Nem, mondja Van Nisztelrooy úr, Viktor nem elégedett meg a válaszsal. Akkor Lambert Nisztelrooy úr. A programok folyamatban vannak, de mi ilyen típusú problémákkal találkozunk. Tehát a főigazgatóság feladta a környezetvédelmi kérdéseket. Hübner asszony kezdte ezt, ugye? És a legfontosabb dolog az a párbeszéd, és jól elemezzük mi azt, hogy a kohéziós politikája az EU-ban milyen, és hogy Kínával milyen a helyzet. Persze, az ön múltbéli egyik kollégá és a Huan régióban próbálja a szociális régiós politikát összekötni a kínai szakpolitikákkal. Barózó elnök aztán a környezetvédelmi problémákról beszél, amikor Kínába megy, de hogyha most azt szeretnénk tudni, hogy egyáltalán felelősséget vállal az EU és a főgazgatóság, vagy sem? Vagy kifolynak a dolgok a kezéből? Itt uh, urbánus uh, intergrup létezik a parlamentben, uh, és hát szeretnénk tudni, hogy hogyan ö, csatlakozik be mindez a ö, főigazgatóság munkájába. Örülök annak, hogy ö, Van Nistelrooy úr támogatja mindezt és szereti, soha nem lehet azt mondani, hogy most már minden megvan és a dolgokra nem kell figyelnünk, szó sincs erről. Biztosítani szeretném, hogy fontos a koordinátori szerep betöltése a bizottsággal ebben a kérdésben. De még egyszer ismétlem, ami Romániát illeti, fontosabb számomra Románia, mint Kína. Természetesen ellátogatok Kínába, még ettől függetlenül. De most térjünk vissza Bostinár úr kérdésére és Romániára. Igen, ö, ö, komoly kapcsolatokat vettünk föl a román kollégákkal, tudjuk, hogy a helyzet bizony egyáltalán nem egyszerű, távolról sem egyszerű. Vannak olyan problémáink a megfelelés oldalán és az administratív képességek oldalán is Romániában. Holnap fogok a Világbank alelnökével találkozni, és az egyik téma a rendünkön az lesz, hogy hogyan lehet jobban segíteni a román közigazgatást abban, hogy képességeket alakítson ki az alapok abszorpciójára. Itt nem csak az alapok irányításáról, menedzsmentjéről van szó, sokkal többről. Teljes szakpolitikák átgondolásáról, közlekedési politika átgondolásáról van szó, politika képességet kell előbb építeni, és aztán lehet a végrehajtásra, ezen alapok végrehajtására felhasználni ezen új megközelítéseket. Biztosítom önt arról, hogy a prioritási területünk Románia, és egy új egységet alakítottunk ki pont ennek kifejezésére a főigazgatóságban, a kapacitásépítés osztálya ez, és ezt Romániával kapcsolatban is ki akarjuk fejezni. Elnök asszony, ha senki másnak nincs kérdése, megjegyzése, köszönöm a főgazgató úrnak a megjegyzéseit, remélem nem sokára ellátogat hozzánk megint, de addig is Nicholas Martin is igen motivált abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton, és a bizottsággal való együttműködésben és a jövő hónapban műszaki együttműködésben is előrelépünk majd, lesznek dolgok itt, amit meg kell tárgyalnunk már jövő hónaptól újra. Nem csak a bizottság részvételéről van itt szó, és hogy segítséget kapjunk abra, hogy kompromisszumot alakíthassunk ki, hanem Barózó úr bevonása is fontos. Válasz. Csak ki tudom emelni azt, hogy a vezető csapatok, Mártin úr és én is, minden megteszünk annak érdekében, hogy segítsük Önöket a sikeres tárgyalások véghezvitelében a rendeletekkel kapcsolatban. Jó irányba mennek a dolgok. Nem csak az elnök úr részéről mondom ezt, tudjuk mennyire szívén viseli Nikolász a műszaki oldalról ezt a kérdést, és minden szolgáltatást szívesen nyújtunk annak érdekében, hogy sikerre vihessük mindenki érdekében ezen politikákról való tárgyalásokat. Köszönöm szépen, mondja Hübner asszony. Kedves kollégák, koordinátori ülésre kerül most sor. Kérem azokat, akik nem koordinátorok, most legyenek szívesek elhagyni a termet. Azon koordinátorok pedig, akik ma nincsenek körünkben, kérem, küldjenek maguk helyet képviselőt, amennyire gyorsan csak lehet.